members present. Nagyon nagy EU delegáció van ön New Yorkban. Birgit Szappel lesz az első hozzászóló. Köszönöm szépen, és köszönjük azt is, hogy egy rövid áttikentést adott nekünk. Nagyon fontos beszélni az áttelepítésről, és arról, hogyan lehet az áttelepítéseket erősíteni ezen a területen. Teljes mértékben támogatom azt, hogy amellett, hogy eh, a szegényebb országoknak is eh, eh, felelősséget kell vállalni, de az Európai Uniónak is. Lehet, hogy az Egyesült Államok is növeli majd az erőfeszítéseit. A politikai frakcióm számára egyértelmű az, hogy mi támogatjuk az áttelepítést és az integrációt, de a jelenlegi vita nem könnyű, mivel nagyon sok érzelem és néha hiszterikus vita is övezi ezt. A tények azt mutatják, hogy többet is tehetnénk, a társadalmaink többet is tehetnének, de én öntől kérdezem, az ön szakértelme alapján azt kérdezem, vagy azt kérem, hogy adjon nekünk speciális tanácsot arra vonatkozólag, hogyan erősítsük erőfeszítéseinket, hogy hogyan tudjuk azt hangsúlyozni, hogy nem csak, hogy többet kell tenni a legsérülők egyemek védelme érdekében, de hogy tudjuk ellensúlyozni a negatív üzeneteket is. Köszönöm, Carlos Pirenyó következik. Köszönöm szépen, köszönjük szépen ezeket az információkat. A kiinduló pontom a következő. Egyetettünk abban, hogy az Európai Unió és számos tagállam nem volt képes szembenézni a menekültek áratával, egyrésztről nem voltunk képesek szembenézni a humanitárius válsággal, amely a földközi tengertérségében zajlik, de nem voltunk képesek felszámolni a, az alapvető problémákat sem. Ha jól értettem az ön bevezetőjét, akkor ön egyetért abban, és én ezzel egyetértek, hogy az áttelepítés a lehethető legbiztonságosabb módja annak, hogy menekülteket fogadjunk. Azt is elmondta, hogy 500 ezer menekültről van szó, akik az elkövetkező 5 évben át kell telepíteni, ha jól emlékszem ez volt. Nem gondolja el azt, hogy ez túlságosan óvatos becslés? Köszönöm. Köszönöm, Carlos. Björn következik. Köszönöm szépen hogy eljött ide, és köszönjük a munkáját is ezen a területen. Annak során, hogy foglalkozunk ezekkel a politikákkal, valóban meg kell vizsgálni azt, hogy önök mit csinálnak. Köszönjük, hogy itt van, és köszönjük, hogy megosztotta a nézeteit. Nagyon fontos az, ahogy ön is rámutatott erre, hogy jól szervezett áttelepítési program, ez nem fogja megakadályozni a menekült kérelmért folyamodókat, de ez sokkal jobban mutatja azt, hogy ez egy megoldás lehet, és Európa pozitív módon tud védelmet adni ezen személyeknek. Úgy gondolom, hogy ez az áttelepítési program egy másfajta keretet kínálhat, és megmutathatja azt, hogy Európa egy humanitárius lépést tud tenni. Nem fogok most részletes kérdéseket feltenni, de az, amit ön elmondott, hiszen az, ezután tudunk majd a bizottsággal is beszélni erről a javaslatról, de ön beszélt az integrációs folyamatról is, hát erről is beszélni kell. Az integráció előkészítése nagyon fontos, de mit tanulhatunk a spontán érkezőktől is, de úgy gondolom, hogy itt valamit tanulhatunk, és tényleg európai szinten éllavas szerepet tölthetünk be. Kíváncsi eh, lennék arra, hogy önök hogyan fogadják az áttelepíteteket, és szeret, kíváncsi vagyok az UNHCR eh, szerepére és Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon röviden. Köszönöm szépen, hogy ilyen világosan adta elő a véleményét, és hogy olyan információkat adott át számunkra, amelyek nagyon fontosak számunkra, hiszen több mint ezer oldalt olvastunk már erről, és több ezer óra munkát vittünk ebbe bele és nagyon sok a feszültség, nagyon sok a nehézség a tanácssal, amikor alkalmazni szerez, szeretnénk azt a tudást, amit az elmúlt 20 valahány hónapban szereztünk. Beszélt valamiről, ami nagyon fontos, mégpedig, hogy legyenek biztonságos folyosók a menekültek számára, hogy az extrém körülmények közül elmenekülhessenek, és nemzetközi intézmények segíthessék ezt és a menekültügyi rendszer jó munkát végezze. A különböző hotspotoknak is ez lenne a feladata, de ezen a rendszeren még óriási rések vannak, és ezt szeretnénk elkerülni. Éppen ezért két konkrét kérdésem volna. Először is, amit az isz hallottunk, azokkal kapcsolatosan, akik eh, menedéket kérnek Olaszországban, Görögországban, gyakorlatilag ez most már lehetetlenné vált. Beszél az, beszélt arról, hogy, ez, e, hogy a származási országban vagy a származási táborban kellene dolgozni. Hogyan lehet hatékonyabban megtenni ezt az önvéleménye szerint, hogy egy olyan eljárás szülessen, eh, ami valóban működik. Köszönöm szépen az ön által végzett munkát. Very much. Next is Soraya Post, please. Szrájpolsz a következő. Tack så mycket. <clears throat> Jag skulle vilja eh, höra lite mer om... Köszönöm szépen, elnök úr. Az érdekelne, hogy önök konkrétan hogyan foglalkoznak az integráció kérdésével, például Libanonban. Aztán egy másik kérdés. Egy korábbi háborúra utal a Balkán térségére, ez nagyon nagy mértékben érintette a roma lakosságot. Ennek eredményeképpen Olaszországba, Németországba került roma lakosság, és most őket visszaküldik, mint egy húsz évnyi külföldi tartózkodás után. Nagyon sokan hontalanná válnak. Nem tudom, hogy velük foglalkoznak-e. Olyan gyermekekre gondolok, például, akik Németországban születtek, csak németül beszélnek, és arra kényszerítik őket, hogy visszatérjenek a Balkán térségébe. Ugyanígy Olaszországban vannak olyan gyermekek, akik Olaszországban nőttek föl, de semmilyen állampolgársággal nem rendelkeznek, és nem kaphatnak útlevelet sem, illetve iskolában se járhatnak. Foglalkoznak-e ezzel a kérdéssel? Thank you. And... Köszönöm, Cecil Kiengu következik. E, ehm, Köszönöm, két kérdés fogalmaznék meg a téma kapcsán. Próbáltunk a relokáció, illetve az áttelepítés témájában európai pro- programokat felállítani, de ezek igazából nem hoztak még gyümölcsöt. Ahogyan ön is elmondta, Olaszországban nőtt a bevándorlók száma. Jelenleg az érkezők száma jóval magasabb, mint az előrejelzések voltak. Azt is látjuk, hogy a kísérlet nélküli kiskorúak száma exponenciálisan növekedett amikor az ilyen jellegű programokról beszélünk, az áttelepítési, illetve áthelyezési programokról, akkor nem igazán figyelünk oda a kíséret nélküli kiskorúakra. A befogadó ország milyen garanciákat ad annak érdekében, hogy megvédjék ezeket a gyermekeket, és mennyiben felelnek ezek meg a szélesebb elképzeléseknek. Aztán a humanitárius folyosók kérdése. Az olasz civil társadalom létrehozott ilyet. Két közösségről, helyi közösségről beszélek. Egy humanitárius folyosó ez tehát, amely témáját képezte egy saját kezdeményezésű jelentésnek itt az Európai Parlamentben, amelyet elfogadtunk. Itt humanitárius vízumokról beszéltünk. Kérdésem pedig az, hogy ezek a témák hogyan illeszkednek bele a nagyobb programokba, hogy más országok is követhessék ezeket a kísérleti projekteket. Elnök? Weinberg asszony kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm szépen David Milibennek, hogy eljött hozzánk. Először is. Az áthelyezést én is, illetve pártom is nagyon fontosnak tartjuk, azonban úgy gondoljuk, hogy nem szabad ezt rákényszeríteni egy-egy tagállamra. Javasolni lehet, ajánlani lehet tagállamoknak, hogy végezzenek ilyen jellegű tevékenységet, de kényszeríteni nem lehet őket azt látjuk, hogy a tagállamok fele nem végez áttelepítést. Én nagyon büszke vagyok Svédországra, amely ország fölvállalja ezen felelősségét. Aztán elmondta, hogy sajnálatos az, hogy az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból. Igen, egyetértek önnel. A szupranacionális rendszerrel nekem is vannak gondjaim. Aztán az öbölmenti országokat is megemlítette. Ezek a világ leggazdagabb országai, és semmilyen tevékenységet nem folytatnak a menekültek befogadása terén. Mit tesznek ennek érdekében, hogy ez megváltozzon? Elnök, még valaki? Anna Gomes, tessék. Igen, köszönöm. A kérdésem a következő. Hogyan értékeli az Európai Unió Törökország közötti megállapodást. Inkább alkunak nevezném, mint megállapodásnak. Deportáltak embereket, anélkül, hogy menekültügyi kérelmet nyújthattak volna be. Illetve Ami a Trust Fundot illeti, ennek célja a migráció és a fenntartható fejlődés összekapcsolása. Etiópia szerepel ezen listán. Nagyon sok forrást kap az Európai Uniótól Etiópia, pedig azt látjuk, hogy ott nagyon sok embert meggyilkolnak, és ezáltal menekültek és migránsok indulnak útjára onnan. It's always trouble, isn't it? Sosem lenne szabad meg, megkérdeznem, hogy kére még valaki szót, mert akkor mindig gond, gondunk van. De hát ez a demokrácia. David, vissza is adom a szót. An interesting uh, questions that... Nagyon érdekes volt. Uh, köszönöm szépen ezeket az érdekes kérdéseket. Biztos a legnehezebb kérdésekre majd a jogalkotás során kell választ adni. Megpróbálok sorban válaszolni a kérdésekre. Először is sok mindennel megvádoltak már, azzal még nem, hogy konzervatív vagyok túlzottan. Az, hogy a 108 befogadott menekült per év túl óvatos becslése, én inkább reálisnak tartom. Az, hogy az en szerint 9000-ről felemeljük ezt a számot 108 ezerre, sok gyakorlati munkát jelentene, de azt tekintjük, hogy 1,2 millió 5 év alatt az ENSZ által megadott szám, hogyha 500 ezret fogad be az EU, az szerintem reális, Különösen, hogyha az USA által befogadottakkal összevetjük, ha még egyszer ennyit befogadnak ők is. Szóval én mindenképpen valósághű vagy reális becslésnek tartom ezt. Hogyha az utolsó kérdésre kitérhetnék, amely a golf az öböl országok szerepéről szól, a nemzetközi számok azt mutatják, hogy nulla menekültet fogadtak be, mert nem írták alá a menekült, a menedekjogi egyezményeket, de ez nem jelenti azt, hogy nincsenek az Egyesült Arab Emirátusokban vagy, vagy Szaudarábiában menekültek. Szerintem sürgősen alá kellene írniuk a menekültügyi egyezményeket. és a legtöbb menekült bevándorlóként van jelen ebben a két országban, és fontos lenne, hogy menekülteket is befogadjanak. A magunk részéről a menekült fogalom definíciójának és a menedékjogi rendszer nek az integritását fenntartandó, ez 51-ben és 57-ben jött létre egyezményekkel. Ezek nagyon nehéz, nehezen volt eredmények voltak, ezért nagyon fontos fenntartani ezeket a jogokat és vívmányokat, és megvédeni azokat, akik az életüket mentik, vagy akik jobb életet szeretnének. A kettő között különbséget kell tenni, nem azért, mert az egyik jó vagy a másik rossz, hanem azért, mert különbség van köztük. Aztán volt egy kérdés arról, hogy mi a leghatékonyabb munkamódszer a származási országokban. Az EASO jelentés, amiről beszélnek, a menedékkérőkről szólt, akik Görögországban tartózkodnak, illetve arról, hogy őket, az ő esetüket hogyan dolgozzák fel, vagy hogyan nem. Vannak elszó munkatársak Európában is, és több tolmácsra, jogászra, szakértőre lenne szükség, hogy ez hogy a szűrési folyamatot elősegítsék, például Görögországban. Nagyon sok a tapasztalat már a menekültekkel kapcsolatosan, az UNHCR például szűri a menekülteket Afrikában. A kanadai kormányzat 9 hónap alatt 25 ezer szíriai menekültet vállalt befogadni, és ők pontosan az ENSZ UNHCR által már megszűrt menekültekre gondoltak. Aztán olyan kérdés is volt, hogy van-e az hontalanokra nézve külön programunk, nincsen. Ezzel kapcsolatosan nem tudok sok mindenről beszámolni. Ami pedig a kísérő nélküli fiatalkorúakat illeti, amiről szintén szólt egy kérdés, úgy gondoljuk, hogy botrányos, talán az egyik legbotrányosabb dolog a jelenlegi helyzetben, hogy még a sokat emegetett kaléi helyzetben is 900 gyereket érint ez a helyzet, és 500-at, 500 már megkapta a menedékjogot az Egyesült Királyságban, de nem engedték őket még be. Ezért nagyon fontos, hogy valamiféle rendet teremtsünk, ha már nem is beszélünk az európai értékekről. És az utolsó gondolatom az első kérdéshez vezet vissza. Szipel asszony tette ezt fel, amely elsősorban a politikai vonatkozásokról szólt, nem csak a szakpolitikaiakról. E, hogyha én politikai e, dolgokban jobb volnék, akkor lehet, hogy nem ebben a székben ülnék, ahol ülök, hanem politikus lennék, e, úgyhogy nem biztos, hogy én vagyok a legjobb megválaszolója ennek a kérdésnek. Minden esetre Merin Björk is erre kérdezett rá. Két gyakorlati pontot szeretnék elmondani. Maguknak, a menekülteknek a beszámolója talán a legerőteljesebb üzenet nem csak az önök számára, mint politikusok számára, vagy számomra, mint civil szervezet vezetője számára, de mindenki számára ez a legerőteljesebb üzenet hogy meghallgassák azoknak a történetét, akik a saját életüket mentendő menekültek el. Tegnap este is beszéltem már erről, az USA tapasztalatáról. 36 állam az Egyesült Államokban leszögezte, hogy ő nem akarja, hogy szíriaiakat beengedjenek az államába, illetve az Egyesült Államokba. És a leg többen olyanok tiltakoztak ez ellen, akik különböző városoknak az a, a polgármesterei, mint Texas, vagy Houston, vagy Dallas, és ők nyitottak lennének arra a kormányzójuk ellenében, hogy befogadják a menekülteket. És még egy utolsó gondolat, hogyha az Európai Unió csak az a tünetekkel foglalkozik, akkor nem fogja tudni meggyőzni az közvéleményt, a forrással is foglalkozni kell a gyökérokokkal. Az iraki és a szíriai válsággal. És ami ezt a problémát illeti, ami elérte már Európa partjait, nagyon fontos Törökországot, Libanont, Jordániát bevonni a politikai válaszadásba is, és ami a törökországi megállapodást illeti. Mi úgy gondolkodunk erről, hogy a törökök részéről az, hogy ők fölvegyék a harcot a az embercsempészekkel szemben, ez mindenkinek az érdeke, a menekültek és, és Európáé is. és így most fizetjük meg annak az 5 évnek az árát, amikor elbeszélt egymás mellett Európa és Törökország. De mi nem gondoljuk, hogy a menekült csere az egyetlen civilizált vagy szervezett módja az a menekültek kezelésének. Viszont azt gondoljuk, hogy a humanitárius helyzetrendezés egyébként az elmúlt öt évben 2,7 millió menekült érkezett Törökországba. Ezt most jól megkörítettem, de megint ugyanoda jutok vissza, hogy a forrásokokat nem pedig csak a felszíni tüneteket kell kezelni. Thank you very much, David. That... Köszönöm szépen, David. nem sok taps szokott itt elhangzani általában a Libében, és ezt elmutatja azt, hogy milyen nagyra értékelünk. Szeretném megköszönni a kollégáknak a kérdéseiket, és szeretném elmondani azt, hogy ezután a találkozó után beszélünk az eltelepítési keretről, és valóban a szervezetnek a munkája sokat segített Nagyon sok intenzív munkát folytatunk önökkel New Yorkban, de a jordániai delegáció is ugyancsak sok együttműködés folytatott önökkel. Nagyon fontosak ezek a gyakorlati együttműködések. Köszönjük azt, hogy időt szakított ma ránk. Úgy gondolom, hogy a képviselők is nagyon értékelik ezt. Köszönöm szépen. Colleagues, we uh, now move on to... Kedves kollégák, akkor négyes napirendi pontunk következik, ami az Európai Unió áttelepítési kerete. Az Európai Bizottság fog előadást tartani. Ez uh, kötődik az előző napirendi pontunkhoz. A bizottság közreadja a javaslatát az erre vonatkozó irányelv megválasztásával kapcsolatban is. Ez már a második reformcsomag része a közös európai menekültügyi csomag kapcsán. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy 2009-ben az Európai Bizottság elindította az uniós áttelepítési programot, és iránymutatásokat adott ki 2015-ben, azután, hogy kiadta a bizottság az ajánlásait az Európai áttelepítési rendszerrel a tanács eh, elfogadta a következtetését július 20-án, és 22.504 eh, személy áttelepítéséről eh, döntött. Ez azt jelenti, illetve az ötödik áttelepítési jelentés szerint csak 8268 személyt telepítettek át, ez azt jelenti, hogy egy évvel ezután még mindig le vagyunk maradva. Megkezdjük a munkát ezen dokumentummal kapcsolatban, és meghallgatjuk az előadását az Európai Bizottságnak az első uniós áttelepítési rendszerről. Nielsen úr fog előadást tartani, utána pedig majd megadom a szót Malin Bjorknak, de először Nielsen úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, és örülök annak, hogy lehetőségem nyílik arra, hogy az javaslatunkat előterjesszük. Ön is elmondta, hogy az áttelepítést sokkal inkább struktúrálták kívánjuk tenni az európai menekült ügyi fellépés területén. A konkrét célkötözések kapcsán elmondhatom, hogy három ilyen célkötözés van. Először is legális és biztonságos migrációs módot kínálunk, ezen kívül hozzá kívánunk járulni ahhoz, hogy az irreguláris menekült áratot csökkentsük, a harmadik sorban pedig az Európai Uniónak lehetővé tesszük azt, hogy nemzeti erővezetéseket is tehessen, nem, nemzetközi erőfeszítéseket is tehessen. A fő komponense ennek két elem. Először is évenként meghatároznánk egy áttelepítési tervet az Európai Unió számára. Itt a számot határoznánk meg, hogy hány szemét lehet áttelepíteni az adott évben. Meghatároznánk a fő földrajzi prioritásokat és hogy mely területekre kívánunk koncentrálni. A tervet egy vagy több specifikus eltelepítési tervvel hajtanánk véget. Ezek arra koncentrálnának, hogy mely országból, mely régióból, mely népcsoportból telepítenék át az adott személyeket. Ami pedig az eljárást illeti, szeretném gyorsan elmondani azt, hogy hogyan is készítjük elő ezt. Az első lépésként a megelőző évben konzultációkat folytatnánk az Európai Bizottság magas szintű csoportjával, ebbe belevonnánk az Európai Parlamentet, az UNHCR-t is, és ez a bizottság azt jutatná meg, hogy az Európai Unió mit fog tenni a következő évben az áttelepítés kapcsán, mi lesz majd a fő cél, milyen prioritások lesznek, hogyan lehet majd koncentrálni erőfeszítéseinket. Ezen bizottság ajánlásai alapján az Európai Bizottság javasolja majd a tanács egy végrehajtó döntését. Ebben meghatározunk az általános földrajzi prioritásokat és A tanácsi végrehajtási aktust választottunk, mert ez sokkal jobb módszer, mint egy bizottsági döntés. Ezáltal meghatározott a számokat, az általános prioritásokat a tervben, és javaslatot teszünk a következő költségvet, évi költségvetésre is, a normális költségvetési eljárás keretén belül. Megpróbáljuk elkülöníteni a pénzügyi forrásokat, mert meg kell állapítani tehát a költségvetést és a türelításokat, és ez párhuzamosan fog zajlani. Itt egy vagy két végrehajtási aktus lesz majd, amelyel meghatározhatjuk az áttelepítési terveket. Lehet, hogy egy terv lesz egy adott évre, de abban is meg lehet állapodni, hogy megosztjuk három prioritás között az erőfeszítéseinket, tehát három területre koncentrálunk, és akkor három ilyen terv lesz, tehát ezt nyitva hagyjuk, ez mindig majd a körülményektől és a prioritásoktól fog függni évenként. A tervek kapcsán figyelembe kell venni azt, hogy hány személynek van szüksége nemzetközi védelemre egy adott országban vagy régióban. Ki kell emelni azt is, hogy itt az áttelepítés egy kicsit szélesebb körben értelmezzük, mint általában. Tehát itt nem csak olyan személyekről lesz szó, akit áttelepítettek egy másik országban. Ezen kívül megvizsgáljuk azt, hogy mindez mennyire összeegyeztető vagy komplementáris más pénzügyi programokkal, vagy más erőfeszítésekkel, amiket más országok tesznek, például az USA. Azt is megvizsgáljuk, hogy milyen általános uniós kapcsolatok vannak a harmadik országokkal, figyelembe véve a harmadik országok erőfeszítéseit, hogy csökkentsék az Európába irányuló menekült áradatot. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy ezek olyan tényezők, amelyeket mi figyelembe veszünk. Ez nem azt jelenti, hogy ezek a tényezők például az irreguláris migráció megpékézésére, hogy ezek mindenképpen részesei lesznek minden egyes áttelepítési tervnek. Még két dolog. A javaslatban szó van arról, hogy egyértelműbb közös eljárást és kritériumot kell kidolgozni az áttelepítési döntéshozatali folyamatra. Ez a döntéshozatal minden tagállamot érint, hogy milyen fajta kritériumot, eljárást fognak alkalmazni, mi lesz majd ennek az eredménye, és mi lesz majd a státusza az adott személyeknek. Ezzel kapcsolatban egyértelmű közös eljárásra van szükség, ezt egyértelműen kell lefektetni a szabályozásban, hogy minden tagállam ezt egyformán alkalmazza. Kétfajta eljárást javasoltunk, az például a áttelepítési sémák, rendszerek kapcsán lesz, lenne egy általános eljárás, és van még az a tartozék, ami a hagyományos áttelepítés is, ez elég hosszadalmas, egy-két évbe telik, ezt most is alkalmazzák, ezt megpróbáljuk majd csökkenteni egy picit, de ez a legalaposabb folyamat, itt egy teljes státuszmeghatározás van, és itt menekült státuszt kaphatnak majd. A második eljárás, ez a meggyorsított eljárás, ez egy gyors opció lehetne. Itt azt vizsgáltuk meg, hogy mit tesznek a tagállamok az a Törökországgal kapcsolatban, és ez elég gyorsnak tűnik, sikeresnek tűnik az áttelepítés kapcsán ez a meggyorsított eljárás, és a javaslatban javaslat kapcsán. egy másfajta menekültügyi státuszt kap, kapnának. Tehát minden egyes séma e-, esetében lehetne ezt a két eljárást alkalmazni. Röviden már beszéltem a pénzügyi támogatásról, 10 ezer euró lenne általányban minden áttelepített személy esetében, annyit kapnának a tagállamok. Technikai is, változtatás is lenne az AMIF alap esetében, annak érdekében, hogy ezt fel lehessen használni az új áttelepítési kerethez, el kell különíteni pénzügyi támogatást minden áttelepítési terv számára, ezt eh, a költségvetésből kell fedezni. Tehát úgy gondolom, hogy itt abba is hagyhatom, mert úgy gondolom, hogy nagyon gyorsan elmondtam minden elemét ennek a, eh, a javaslatnak. Okay, thank you. Um, I'm going to go straight to the... Köszönöm. Azonnal a jelentéstevőnek adom meg a szót. Hogyha jól látom, a legtöbb árnyék jelentéstevő itt van, illetve a póttagok, és először is Mértbergnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy prioritás volt számunkra az, hogy jogilag biztosítsuk a menekültek útját. Erre is vonatkozott a Metszere Kienge jelentés, amelyet elfogadtunk. Az áttelepítés az egyik legjobb módja ennek, a hosszú távú programot vezet a UNHCR, amely sikereket mutat, hatékonyságot és szaktudást és ahogyan elmondtam, az integráció esetében a kiszámíthatóság, a tervezés nagyon fontos. Az olyan országok, mint az USA 85 ezer menekültet fogadnak be évente egyértelmű, tehát ebben a kontextusban, hogy az Európai Uniónak is föl kell lendítenie erőfeszítéseit, ez azt jelenti, hogy jelentősen növelnünk kell a befogadottak számát. Szolidaritásról kell tanúbizonyságot tennünk, globális szolidaritásról egy ilyen nehéz helyzetben, illetve a minőséget javítani kell, valamint az eljárásokat is pontosítani. Jó pár tagállam szakértelemmel, tapasztalattal rendelkezik. Véleményem szerint ezt kell megerősíteni, illetve ö, ezt a tudást kell kiaknázni. Az erőfeszítések megerősítése Európai Uniós szinten rendkívül fontos, de ugyanígy a sikeres nemzeti áttelepítési programok továbbvitelére is szükség van. Itt azonban az előttünk álló javaslattal kapcsolatban aggodalmokat szeretnék megfogalmazni. Nem akarok részletekbe bocsátkozni, de egy-két dolgot azért tisztázni kellene. Az első ezek közül a következő. A javaslatban a bizottság azt írja, hogy szélesebb körű politikai részét kell, hogy képezze a migrációs vezetés. A négyes cikkre utalok, ahol azt látjuk, hogy a, hat, a hatékony határirányítás harmadik országokkal együtt meghatározza majd, hogy abból az országból elfogadunk-e menekülteket vagy bevándorlókat, vagy sem, és ezt fogjuk kodifikálni. Itt a parlament kritikával illette az EU-Törökország megállapodás, szerintünk nem ez a helyes út, és ezt mindenképpen hangsúlyozni kívánom. És itt, illetve a tanácsban is egy másik keret felé kellene elmozdulnunk. Ezt hangsúlyoztam mindenféle magasabb szintű találkozók alkalmával. Második megjegyzés, a családegyesítés. Ez az átteleti, áttelepítésre ad jogosultságot, arra utalt ön, de hát már van ezzel kapcsolatos jogszabály az EU-ban. Hogyha 20 ezeres námnál maradunk, az még a családegyesítésnek sem tenne eleget. Most pedig tízezer eurót akarunk fizetni a tagállamoknak azért, hogy megvalósítsanak, létrehozzanak valamit, ami már létezik. Ez nem elfogadható. Aztán a UNHCR kritériumaira építünk a belső menekültek esetében is. Egyetértek némileg, de a javaslat megfogalmazása a határ a határ ellenőrzésre összpontosít, és nem a védelmi igényekre. Mit jelent itt a társadalmi-gazdasági érzékenység megfogalmazás? Aztán a hatos cikk esetében a kizárásról beszélünk, az illegális belépést 5 5 évvel büntetjük, tehát azzal büntetjük, hogy 5 évig nem vehetnek részt áttelepítési programban, szerintben szerintem nem ilyen útra kellene lépnünk, tehát nem a büntetés a megfelelő lépés. Hogyha valakit elutasítunk, ugye akkor azt mindenkinek el kell utasítania. A UNHCR uh, elmondja, hogy milyen kritériumok alapján zárnak ki valakit, de ebben az esetben más országban áttelepítésre lehetőséget kell biztosítani. Aztán az európai intézmények szerepét valóban meg kell erősíteni, de a UNHCR a legfontosabb szereplő, és aggaszt azt, hogy nincs kulcs szerepe ugyanezt a jelzést kapom nemzeti szintről. Aztán nem szabad a struktúrákat duplázni, és nem szabad átvenni a UNHCR feladatát sem, mert ez nem lenne értelmes lépés. Ezen kívül kíváncsi vagyok arra is, hogy milyen formában egészíti ki a nemzeti programokat ez a program, és nem pedig félreteszi azokat. Véleményem szerint ezek mellénkvágányra kerülnek, attól tartok, hogy a már létező nemzeti programok egyszerűen belekerülnek az Európai Uniós áttelepítési keretbe, és így csökkentjük az áttelepítettek számát, nem pedig növeljük azt. Az árnyék jelentéstevők véleményére kíváncsi vagyok. Nagyon fontos, hogy, hogy a minőséget, a belépők számát, az eljárást a globális szolidaritást növeljük. Ezek kellenek, hogy legyenek a pillérei ennek, a globa, ennek az Európai Uniós áttelepítési programnak. Ezt nem veszíthetjük szem elől, nem téveszthetjük szem elől. Meg kell mutatnunk, hogy ezzel a javaslattal a szolidaritást erősítjük, illetve az egyéni védelmi igényeket tartjuk szem előtt meghallgattam az érintetteket, akik az áttelepítéssel foglalkoznak, azokat a szakértőket, mindenki osztja az aggájaimat, és szerintem őket is be kellene vonni a folyamatba, meg kellene nézni, hogy ezt a javaslatot hogyan javíthatjuk. Természetesen a tanácsal is együtt kell működnünk a szövegjavítás érdekében, de leginkább az árnyékjelentéstevőkkel kell összefognunk, és velük kell közösen javítanunk ezt a szöveget, ezért kíváncsi vagyok a véleményükre. Köszönöm szépen. Akkor hallgassuk meg az árnyék jelentéstevőket. Az EPP részéről nem tud itt jönni az jelentéstevő, úgyhogy az SND árnyék előadóját hallgatjuk meg. Piri asszony, köszönöm szépen. Az át telepítés talán az legfontosabb kulcsa a humanitárius kezelésének, a menekültválságnak Tavaly eh, évben, eh, bár voltak erőfeszítések, még mindig eh, szégyenletesen alacsony az lepítettek száma. Az EU-Törökország megállapodásnak fontos része az áttelepítés, de hat hónap alatt csak ezer embert sikerült áttelepíteni, ami az áttelepítési rendeletet illeti. A nagy kérdés, hogy ez a javaslat vajon fokozza -e majd a legkiszolgáltatottabbak áttelepítésének mértékét, hogyha erre a kulcskérdésen nem válaszolunk, akkor nem is tudom, miért vizsgáljuk ezt a javaslatot. Bár a számokat a javaslat nem említi, jól értelmezem el, hogyha az AMIF költségvetés nem, fog, nem növekszik, és minden áttelepítettért 10 ezer eurót kap az adott ország, akkor mégiscsak van egy felső határérték a javaslatban, ezt most a bizottsághoz intézem ezt a kérdést. Egyáltalán szükség van egy új rendeletre, vagy csak inkább a meglévő eszköz használatra kellene sürgetni a tagállamokat? Másik kérdés. Jó lenne, hogyha a parlament megkapná a standard eljárási szabályzatot, ami az EU-t Örökország megállapodásban rögzített. Én egy korábbi kérdésre azt a választ kaptam, hogy nem tudják megosztani ezt az eljárásrendet a parlamenttel. Ebben a javaslatban nyilvánvaló, hogy meg kell osztani a parlamenttel az eljárási szabályzatot, hogyha gondosan meg akarjuk vizsgálni a rendeletjavaslatot. Aztán a civil társadalmat hogyan lehet aktívan belevonni ebbe a folyamatba? Nem látom a javaslatban, hogy hol körvonalazódik ez. Aztán van még egy lényeges kérdés. Miért kapcsoljuk össze a kiszolgáltatott menekültek befogadhatóságát azzal a kritériummal, hogy a, az eredeti ország vagy a származási ország tesz-e valamit az illegális bevándorlók érkezése ellen. A kiszolgáltatottság nem kritériuma nem lehet függvénye annak, hogy hogyan működnek a határőrizeti megoldások a határon. Ez vajon egy humanitárius javaslat? Én nem igazán látom, hogy miért szükséges ez a rendelet. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kati. És a következő tevő az Alde részéről. Zsüle Depré. Tessék. Ah, ah, Köszönöm szépen. Elnök úr, én nem vagyok hivatalosan árnyékjelentéstevő, Louis Michel az árnyékjelentéstevőnk, tehát eh, most az ő üzenetét eh, kívánom tolmácsolni. Tisztelt kollégák, először is szeretnék köszönetet mondani, tisztelt kollégák, Björk jelentéstevő asszonynak, illetve Michel úr elmondja, hogy nagyon örül a közös munkának. Ez a javaslat egy alternatívát vázol a halálos és veszélyes út helyett, felelősségteljesen teljesen kell eljárnunk a migrációs kérdésben. Eddig elég kaotikus volt a helyzet. Hiteles alternatívát kell biztosítani, és meg kell akadályozni a bűnszervezetek működését megfelelően javítani kell ezt a mechanizmust, nem szeretnék a javaslat részleteibe bocsátkozni, ezért három dolgot szeretnék leszögezni. Az első, marginális szerepet kap az új migrációs ügynökség, ez megdöbbent, hiszen európai kihívás előtt állunk, és ezért nagyon fontos, hogy kulcs szerepet töltsön be ez az ügynökség. Második megjegyzésem. A tanács döntött a kötelezettségvállalásokról, de ezt a parlamentnek is jóvá kell hagynia, itt a legitimitás kérdése merül föl. Aztán sajnos nem tűnik úgy, hogy fenntartható megoldást biztosít ez a mechanizmus, és az európai költségvetés korlátai fognak bennünket szorítani a több éves pénzügyi keret alapján perspectives financières, 360 millions d'euros jusqu'en 2020. Ez azt jelenti, hogy mintegy 36 ezer ember tudunk áthelyezni, és fontosnak tartom azt, hogy itt ambiciózusabban lépjünk föl, és felelősség teljesen próbáljuk megoldani ezt a problémát. Én személy szerint két kérdéssel fog, fordulnék a bizottsághoz. Az első, az AMIF pénzügyi lehetőségei korlátot szabnak, ezért fontosnak tartom, hogy egy konkrét alap létrehozásán gondolkozon el a bizottság, amely lehetőséget biztosítani az áttelepítési programok finanszírozására. És hogyha megengedik, egy javaslattal is élnék, egy másik bizottsági javaslatban adóz, adóztatni fogjuk, vagy adóztatnánk azokat az országokat, akik nem fogadják el a kótarendszert, illetve nem fogadnak be menekül, menekülteket, hogy most ez büntetése, minden esetre ezeket a forrásokat fel lehetne használni az alap feltőkésítésére. Aztán a tanácsnak évente jóvá kell hagynia az áttelepítési kótát egy végrehajtási ö, rendelet keretében. A 291-es cikk értelmében a bizottság hat, hatáskör ennek az, a megvalósítása, illetve a tanácsnak is vannak bizonyos hatáskörei. A PESZK-re vonatkozóan. Ezt azt hiszem, hogy további magyarázattal kellene kiegészíteni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Thank you, Gerard. I missed your forensic questioning and then it came. at- Köszönöm szépen, és a plusz kérdéseket is. A zöldek nevében Judit Sargentini szeretne beszélni. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem vagyok biztos abban, hogy itt most tényleg egy áttelepítési programról beszélünk-e, vagy egy új jogszabályról, amelynek a lényege, hogy korlátozza az Európába érkező menekültek számát, és hogy feltételeket szabjon. Most előttünk egy olyan javaslat áll, amely nem a Genfi menekült definícióból indul ki, hanem az európai állampolgárok és a házastársuk esetében is családegyesítésről beszél. Tehát ezek szerint, hogyha egy külföldi élettársat szeretnék magammal hozni, akkor az áttelepítés lesz, és még meg is kapok 10 eurót a holland kormánytól. Én azért ezt nem így értelmezném. És ráadásul a szociális-gazdasági problémákkal küzdő emberekre is kitér ez. Ez nagyon jól hangzik, de nem hiszem, hogy ettől még jobban fogják érteni az Európai Unióban, hogy mit jelent egy politikai menekült és még rosszabb, hogy feltételeket szab. Harmadik országok olyan menekültekkel, akik az országukban is jogosultak a menekült státuszra, csak akkor kerülhetnek Európába, hogyha egyetértenek az, a visszafogadási egyezménnyel. évente a tanácsnak el kell fogadnia, hogy milyen régiókra vonatkozna az áttelepítés, és ezt az általános külpolitikában is alkalmaznánk ezt a definíciót. És nincs is minimuma, hanem maximuma van az áttelepítésnek, anélkül, hogy elő lenne írva, hogy a maximumot el kell érni. Piri kolléganő is erről beszélt Én inkább egy minimum számot keresnék itt. 14 tagállam, ha jól látom, rendelkezik áttelepítési programmal, 14 pedig nem rendelkezik ilyesmivel. Nincsen hatástanulmánya a javaslathoz. Mi az ösztönző a másik 14 ország számára, hogy elkezdjék az áttelepítést? és nincs meg az a kockázat, hogy ezen tagállamok esetében csökken a színvonala az áttelepítésnek azok esetében, ahol már működik ez. Nagyon fájdalmas látni, hogy amikor nem sokára az új ENSZ, vagy a nagy ENSZ konferencia megkezdődik, és kötelezettségvállalásokra van szükség az áttelepítése kapcsolatosan, nagy szabásokban, az Európai Unió az áttelepítési politikát gyakorlatilag visszatérési politikaként használja, ezért ez nagyon problematikus, hogy valódi humanitárius áttelepítési javaslat legyen ebből. Készen állok arra, hogy segítsek a jelentéstevőnek, hogy ezt átgondoljuk, de én eh, nagyon eh, nem várom a oldalú egyeztetést. Köszönöm, Judit. Az FDD nevében Koráv úr következik. Korá úr, köszönöm szépen. Természetesen támogatunk egy európai programot. Úgy gondoljuk, hogy az áttelepítés és a joga, jogszerű hozzáférés az európai térséghez alapvető opció, és a 10 ezer tízezres szám nagyon jó lehetőség a tagállamok számára, és szélesebb körű áttelepítési keretre van szükség Európában. Ami viszont az európai kereteket illeti, vannak kétségeink azzal kapcsolatosan, hogy a bizottság hogyan kívánja ezt a folyamatot végrehajtani. attól tartunk, hogy humanitárius megoldás helyett ez inkább a menekült áradat kezelésének az eszközének tűnik majd. Nem növekszik azoknak a száma, akik az átelepítést igénybe vehetik, és ha megnézzük a határszámokat, és a családegyesítés kritériumát, egyszerűen azt látjuk, hogy ez nem lesz elégséges. Nagyon fontos, hogy alkalmazzunk kiegészítő védelmet is ebben az esetben, és hogy csökkentsük azoknak a számát, akik bepróbálnak jutni Európába. Nagyon fontos, hogy minél többen részt vegyenek a bizottsági rendszer előirányozta együttműködésben. Úgy gondoljuk, hogy ennek az alapja nem az kell, hogy legyen, hogy az Európai Uniónak van-e az egyes országokkal megállapodása, vagy nincs. Úgy gondolom, hogy ez nem olyan alap, amely alapján a prioritás országokat meghatározhatjuk. Köszönöm szépen, néhány Rövid észrevételre van még idő, Anna Gomessel kezdjük. Köszönöm szépen. Egyet értek azokkal az agályokkal, amelyeknek hangot adtak kollégáim, az előadó is, azzal kapcsolatosan, hogy mennyire sekélyes ennek a javaslatnak a humanitárius kihatása hogyha feltételessé tesszük az áttelepítést a harmadik országok határőrizeti hatékonyságának függvényévé tesszük ezt, ez igazából tulajdonképpen felháborító lenne, és ezt hasonlítani tudom a fejlesztési kifizetésekhez. Etiópiáról beszélek, amely a saját népét gyilkolja jelen pillanatban is, és mégis jelentős fejlesztési pénzekben részesül. Azt látom, hogy az előadó megkísérelte ezt a furcsa EU-török megállapodást átültetni az EU jogba, ami teljesen ellentmond a humanitárius szándékoknak. Nem tudom, hogy a bizottság miért nem vizsgálja meg, és miért nem tanul abból, hogy hogyan működik, és hogyan nem működik az áttelepítési folyamat jelenleg. Arra gondolok konkrétan, nem csak a harmadik országok felől az EU-ba irányuló telepítésekre az e UNHCR által, hanem az EU tagállamok között is. Annak ellenére, hogy milyen döntések történtek, és hogy sürget a helyzet. És még csak nem is arról van szó, hogy az EU tagállamok közül valamelyek nem vesznek, nem fogadnak be menekülteket. Görögország és Portugál között április óta dolgozunk olyanokkal, akik Görögországban vannak több hónap után, sem kezd, nem érkeznek ők Portugáliába. Miért nem gondoskodik arról a bizottság, hogy ez működjön, miközben Portugália többször megerősítette, hogy képesek lennénk fogadni őket. Azt sem értem, hogy a bizottság miért nem tanul a korábbi eseményekből például a kísérő nélküli fiatalok esetében nagyon sokan eltűntek, ez biztonsági probléma is, az e- családegyesítés nem működik egyáltalán, a tagállamok válogatnak. Én erről kaptam tájékoztatást a közelmúltban, hogy Írország azt kérte, hogy tíz keresztény ország jöhessen, szíriai család, tíz keresztény család Görögországból hozzájuk. Ez válogatás, ennek ez nem felel meg semmilyen kötelezettségnek, és nem felel meg az EU jognak sem. Ezt lehetetlenné kellene tenni az ilyenfajta eljárást. Végül pedig a bizottsághoz szól a kérdésem. Mi a hozzáadott értéke ennek a szövegnek a biztonságos csatornák javításában? milyen hozzáadott érték az UNHCR kezében van mindez, hogy elfogadja vagy sem, vagy hol van itt a hozzáadott érték a biztonságos és jogszerű csatornák elősegítésében? Köszönöm. Uh, thank you. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm ezt az előadást is. Uh bizottság részéről. Két kérdésem van. Ez a... Ahhoz kötődik, hogy fel lehet használni az új digitális technológiákat ahhoz, hogy gyorsabban lehessen lefolytatni a folyamatokat, a regisztrációt, az integrációt, a munkaerőpiachoz való hozzáférést vannak olyan tagállamok, ahol jó példák vannak, például Svédországban. De ezeket közösség kell tenni az egész Európai Unióban. Ki kell használni a leghatékonyabb módszereket. A következő kérdésem, ez a munkaerőpiachoz való hozzáférés. Az új tervben hogyan látják ezt? A múlt alkalommal már beszéltünk erről ezek a rendszerek, és ezekben nem igazán annyira érdekeltek a munkaadók, nem annyira érdekli őket az, hogy olyan személyeket vegyenek fel, ahol akinek csak rövid távú munkaviszonya lesz. Ez nagyon fontos kérdés. A második kérdés a tízezerhez kötődik. Mit tehetnek a tagállamok ezzel a pénzzel? önök ezt hogyan fogják ellenőrizni. Például az önkormányzatoknál lesz le nagyobb munka. Hogyan tudják az önkormányzatok felhasználni ezt a pénzt? ez a pénzt megkapják a menekültek, vagy, vagy mi lesz ezzel a pénzzel az önkormányzatokat? Aggasztja ez, mert rájuk nehezedik majd a szociális munka, az oktatás kérdése. Tegnap az NGO-kkal találkoztunk, azt mondták, hogy őket aggaszti, aggasztja az, hogy a bizottság nem igazán foglalkozik az NGO-kkal, mint erőforrásokkal, nem igazán konzultálnak velük, nem vonják bele az integrációs folyamatba. De hogyan lehet felhasználni ezt a pénzt? Ez lenne az én kérdésem. Elnök, köszönöm szépen. Várjál, aztán következik. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a bizottságnak az információt. Igen, jó az elképzelés, ez már korábban is elhangzott. Úgy gondolom, hogy eh, fel lehet ezt elni a tagállamoknak, de ezzel az elosztási eh, kulcsa kapcsolatban én ezt ellenzem. kritériumokról is eh, beszéltek. Mire gondolt a gazdaságilag sérülékeny emberek kapcsán? Hogyan lehet az elosztást eh, befolyásolni? A 27 tagállamban történik egy-két dolog. A tagállamok adottságát is figyelembe kell venni, néhány országban még a kopenhágai kritériumokat sem teljesítik. Nagyon gyakran hallottam azt, hogy hogy, hogy a, nagyon gyakran hallottuk azt, hogy a más nyilkarokkal fogadja ezeket az embereket, tehát Svédországból 50 ezer simán átvihetne Portugáliába. I come back to the commission now. Rendben, akkor visszatérünk a bizottsághoz. Nagyon sok fontos kérdés érkezett a képviselőktől és az árnyék jelentéstevőktől is, de Nielsen úrnak szeretnék elegendő időt adni arra, hogy megfelászolja a kérdéseket, még akkor is, hogyha az árnyék jelentéstevőknek most el kell menniük esetleg más ülésre. Tessék, Nielsen úr, minden ideje megvan arra, hogy válaszoljon. Köszönöm szépen! Talán a számokkal kezdeném. Nem is kell mondani azt, hogy a bizottság részéről mi osztjuk a parlament célkötőzését, vagyis azt, hogy növeljük az Európába átlevetett emberek számát. Fokozatosan szeretnénk ezt növelni, de mi úgy becsüljük, hogy jelenleg a megfelelő mód az az lenne, hogyha hogy nem lenne jó az, hogyha a szabályozás által érnénk el a magasabb számot, tiszteletben kell tartanunk azt, hogy a tagállamok döntetnek arról, hogy hány embert szeretnének áttelepíteni. Ezért nincsenek igazi számok ebben a javaslatban, de úgy gondoljuk, hogy ez a terv hozzájárult ahhoz, hogy a célkérdezésünket elérjük. Meg kell vizsgálni azt, hogy mi van most, mi van ma. Jelenleg azt mondhatnám, hogy semmi nincs. Semmi nem kötelezi a tagállamokat arra, hogy beszéljenek az áttelepítésről, hogyha nem akarnak erről. A jó akaratoktól függ az, hogy um, szóba kerül-e az áttelepítés, hogyha nem akarnak ezzel foglalkozni, akkor nem, foglal, nem foglalkoznak ezzel. Hogyha lenne egy ilyen keretünk, akkor ez egy kötelezettségvállalást jelentene az EU és a tagállamok részéről, hogy minden évben lennének áttelepítési számok, A bizottság lesz majd ennek a folyamatnak az elindítója. Mi beszélünk erről a folyamatról a magas szintű bizottságban, és mi küldjük át ezeket a számokat a tanácsnak. Tehát az áttelepítés kérdése minden évben terítékel lesz, ezt nem fogjuk elfelejteni. Számomra ez a kulcs hozzáadott értéke az egész javaslatnak. Ugyanakkor én tudom, hogy nem ismerhetem azt, hogy majd a számok növekedni fognak. Ezzel kapcsolatban a folyamat kérdésére rátéve Döpré úrnak igaza van, mint mindig, de úgy gondoljuk, hogy ez egy olyan körülmény, amely a kivételeket erősíti, vagy igényli, és ezért választottuk a tanácsi végrehajtási aktust, és ezért a tagállamok meghatározhatják azt, hogy legálisan hány szemét engednek be így a területükre. A költségvetéssel kapcsolatban nagyon sok kérdés érkezett ezzel kapcsolatban, hát nem is emlékszem mindegyikre, de igazuk van abban, hogy a támogatás elérhetősége behatárolja már a számokat, hogy hány személyt fognak át telepezni. Személyenként 10 ezer euró, ez már most is így van, de önöktől függ, a költségvetésosságtól függ az, hogy mennyi áll rendelkezésre majd az áttelepítéshez. Ha optimisták vagyunk, és a tagállamok sok személyt kívánnak majd áttelepíteni, akkor a költségvetési hatóságtól függ az, hogy a szükséges erőforrásokat előteremtse. Ebben az értelemben én nem hiszem, hogy specifikus programra vagy alapra van szükségünk. Az a tapasztalatunk, hogy az AMIF jól működik jelenleg, és szerintem a jövőben is ez így lesz. Egy specifikus kérdés ezzel kapcsolatban az AMIF általánként működik, tehát tízezret megkapják a tagállamok, de speciális feltételeket nem kötnek ehhez. Tehát a tagállamok döntik el azt, hogy mit tesznek ezzel a pénzzel. Tehát, hogyha megekezett a személy a tagállamban, tehát meg kell történnie a valódi áttelepítésnek ahhoz, hogy megkapják ezt az összeget. A kritériumokhoz és a lényegre térve, valóban még tovább kell beszélni majd a feltételrendszerről. A bizottság részéről egyértelmű az, hogy az áttelepítés az egyik olyan politikai eszköz, amely fontos a harmadik országokkal fenntartott kapcsolataink során. Itt nem arról van szó, hogy csak olyan országból történik már az áttelepítés, amelyek eh, együttműködnek. Tehát nem kell minden egyes séma esetében ennek meg lennie, tehát esetenkénti alapon is lehet erről dönteni, ez függ az országtól és függ a prioritásainktól is. Ezeket a kérdéseket eh, eh, figyelmen kívül is lehet hagyni az áttelepítési séma esetében, de a bizottság szempontjából fontos látni azt, hogy ezt is akár figyelembe lehet majd venni. Egy kicsit belemenni a részletekbe. A család egyesítés. Rámutatnék arra, hogy lehet, ez egy jogi kérdés, de a családi kapcsolatok Nos, itt nem ugyanaz az áttelepítés kapcsán, mint a család egyesítés kapcsán. Itt sokkal szélesebb körű kérdésre van szó, szóval itt nem ugyanaz harmadik országbeli személyekről van szó, akik védelemre szorulnak, és lehet, hogy élnek rokonaik az EU-s tagállamokban, de lehet, hogy nem részesülhetnek család egyesítésben. Lehet, hogy vannak olyanok is, akik mindkét módszert alkalmazhatják. Én ezt nem látom nagy problémának, vagy olyannak, amit el kell kerülni, vagy meg kell oldani. Az áttelepítés a gyors módon akár gyorsabb módja lehet a család egyesítésnek. Én ezt nem látom problémásnak. A határ kiteljesítése. Nem igazán értem, hogy mi is volt a kérdés. Úgy gondoljuk, hogy szerintünk jobban a szélesebb hatály. Lehet, hogy olyan eh, populációkról is szó van, akiket Irakon, például Irakon belül áttelepítettek, és lehet, hogy ők nem szolgálnak rá a hagyományos áttelepítésre. Ugyanígy vannak olyan személyek, és akik nem ütik meg az UNHCR kritériumokat, de lehet, hogy rászorulnak a segítségre, ezért is jobb kiterjeszteni a hatályt. Például akkor, hogyha nincsenek fenntartható megoldások ott, ahol vannak, például lehet, hogy két cél közül a földre esnek, az nem teljesítik a kritériumokat. Tehát ezeket az eseteket is lefedjük. Ha kizárnak egy jelöltet, akit egy másik tagállam elutasított, ez is a harmonizáló hatás kérdése. Most ez egy európai rendszer lesz, egy európai folyamat, tehát hogyha valaki Európába szeretne jönni rövid időre, és egy rövid távú vízumot kért, ezt elutasította egy tagállam, ezért nem kap majd egy másik tagállamnál sem vízumot. Tehát, hogyha valakit elutasítanak ezen folyamat keretében, akkor ez egy másik tagállamnál sem fog nyitott ajtókra találni. Tehát ez az európai folyamat lényege. A döntéshozatali folyamat. Egyetetek abban, hogy a tagállamok továbbra is az UNHCR eh, vennék alapul a jelöltek megítélése szempontjából. Mint nem akarunk két eh, irányt alkalmazni, mi meghagyjuk a tagállamoknak a szabad választást, úgy gondoljuk, hogy elegendő rugalmasságot eh, terveztünk itt be. Nyit, nyitva vagyunk egy esetleges eh, európai ünnökség előtt is, eh, persze óvatosan, hiszen tudjuk, hogy a támogatás nem elegendő, de akár egy ünnökséget is be lehet vonni az áttelepítési program kezelésébe. Még egy dolog, mi a helyzet a nemzeti rendszerekkel, ezek kiegyen, kiegészítik majd egymást ezzel a rendszerrel? Véleményem szerint e, itt lesz egy ki, egymás kiegészítése, de politikai szempontból nem bánnánk azt, hogyha egy egységes európai rendszerre térnénk át. Persze most nincs itt az ideje annak, hogy a tagállamnak ezt mondjuk, hiszen ezt nem tehetjük most meg, de egy ideális világban lenne egy Európai Uniós rendszer az áttelepítésre, és ezen rendszer keretén belül járhatnának el a tagállam. Ezt most mi nem tudjuk e, előírni. Utolsó pontként elnézést, hogyha nem válaszoltam a minden kérdés, de továbbra is állok a szakbizottságok rendelkezésére. Thank you, Mr. Nielsen. In terms of questions you've Köszönöm szépen. Hogyha vannak olyan kérdések, amelyek kimaradtak, ugye sajnos nagyon sok kérdést kaptunk, különösen az jelentéstevők részéről, most a következő lépés az árnyék jelentéstevői ülés, amit én istevőnek kell összehívnia, ennek még nincs meg az ideje. Tehát a, amit mondani akartam, hogyha úgy érzik, hogy valamilyen kérdésre nem kaptak választ, akkor ez, erre majd térjünk vissza. A kollégák elmennek majd az ENSZ ülésére ugyanazon a héten, amikor a másik eseményre is sor kerül, a téma pedig mind a kettő esetében az áttelepítés lesz. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák! És most akkor az ötös napi rendi pont következik, ez pedig a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja, a 2016-os kábítószer jelentés bemutatása. Az MCDD a igazgatója fog prezentációt tartani. Üdvözlöm az igazgatót, Kastél urat, meg is adom neki a szót, illetve kollégáinak. Yes, 10 minutes, not more. No, no more, please. Yeah, yeah, no don't worry. It not be more. Colleagues ready, particularly those who are interested. Tisztelt kollégák, azt kérem, hogy akit érdekel a téma, foglaljon helyet, akit nem, az pedig csendben hagyja el a termet. Tisztelt kollégák, Gosztil úr készen áll a prezentáció megtartására, és azt kérem tőle, hogy maximum 10 percben beszéljen, ennyi áll rendelkezésre, aztán kérdésekre lesz lehetőség. Gosztil úr, a, a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! Először is szeretnék köszönetet mondani azért, hogy meghívtak a jelentés bemutatására. Szeretném megragadni a lehetőséget arra, hogy köszönetet mondjak a folyamatos támogatásért, illetve azért, hogy érdeklődést mutatnak az ügynökségünk munkája iránt. Ezen kívül a költségvetés elfogadása, illetve a módosítók, a szakbizottság módosítóiért is köszönettel tartozom. És végül a múlt héten egy érdekes és dinamikus látogatásra került sor a bizottság részéről. Nagyon röviden vázolnám az európai kábítószer jelentést, a 2016-os éves jelentést, illetve egy-két friss információval szolgálnék a programok megvalósítását illetően. És végül az utolsó megjegyzésem pedig a bizottság javaslatára fog vonatkozni, ami az MCD a rendelet módosításával kapcsolatos. Nos, először is ezt a jelentést kontextusba kell helyeznünk, ez pedig azt jelenti, hogy véleményünk szerint ez egy csomag része, különböző információforrásokat vonunk össze, van egy TRAN jelentés, az elmúlt tíz évet fedi ez le, illetve vannak önök között olyanok, akik rendszeresen követik a, a kiadványainkat, lehet, hogy egy kicsit összekavarodnak, volt egy kábítószerpiaci jelentés, az RD jelentés, az expert jelentés, tehát hogy akkor mi is a lényege ezeknek a kiadványoknak. A kábítószerpiaci jelentést a nyár előtt mutattam be önöknek, ez egy nagyon fontos jelentés, amely részletesen foglalkozik a kábítószerpiac evolúciójával, ezre három évente kerül sor. A trendjelentés az elmúlt tíz év evolúcióját mutatja, ez az, amit ma mutatok be. Itt két-három jelentés egészíti ezt ki. Egyrészt az internetes kábítószerpiacra vonatkozó jelentés, aztán júliusban egy új kiadványt adtunk ki, ez pedig a hepatitis C és a kábítószer használat közötti kapcsolatra vonatkozik, illetve az EMCDDA a tagállamok és a bizottság kérésére további erőfeszítést tett annak érdekében, hogy az európai iskolai tanulmányt közreadja, ez az expat tanulmány. Ez a jelentés a hónap végén kerül majd napvilágra. Ma nincs sok időnk, ezért egy-két gondolatot emelnék ki. Az első, ami a kábítószer használatot illeti, apró változásokat látunk a tendenciákban, a trendekben. Egyre növekszik az MDNA használat, illetve az ecstasy használata, valamint az amfetamin is gondot okoz Európában egyre inkább, illetve a szintetikus drogok használata is erősödik. Aztán az általánosan használt kábítószerek használata is emelkedik. Van egy hatóanyag, az ecstasy, amely nagy visszatérést mutat. Ennek a tisztasága és a koncentrációja nem hasonlítható össze a 20 évvel ezelőtti adatokhoz. Ez azt jelenti, hogy a túladagolás problémát jelenthet, illetve a rövidtávú problémák, valamint a folyamatos használat hosszú távú problémáit is figyelembe kell venni. A kanabisz esetében különböző nemzeti tendenciákat látunk. A kezelésre jelentkezők száma is emelkedik. Ez a kanabisz piac evolúciójával összefüggésben van, ezzel kapcsolatban pedig fontosnak tartom kiemelni, hogy nem régiben arra lettünk figyelmesek, hogy a kanabisz egyik hatóanyaga a THC, melynek használata növekszik, illetve aránya növekszik, de van egy másik hatóanyag is, aminek a, az aránya pedig csökkent. De itt nem igazán a, a vegyi anyagokról van szó, vagy a hatóanyagokról, hanem ezeknek a tulajdonságairól. A THC különösen magas dózisban pszichotikus hatást fejt ki, természetesen nem automatikusan, de ennek megvan a kockázat. A cannabidion pedig mint egy védőhatást fejt ki. Itt tehát a toxicitás veszélye emelkedik, ezt mindenképpen nyomon kell követni, és beszélni kell erről akkor, amikor a megelőzésről beszélünk, illetve a kezelésről. Ami pedig egyre nagyobb aggodalmat jelent, ezek a szintetikus drogok. We were in New York with the, together uh, as part of the... Amfetamin például Amikor New Yorkban jártunk, akkor veszítette el életét Prince, és az ő halálát is ennek a, ennek a drognak, ennek a kábítószernek a, a használatához kapcsolják. Nagyon-nagyon erős drog ez, és egyre nagyobb problémát jelent Európában. Aztán a hepatitis C esetében új kezelés áll rendelkezésre. Hogy miért fontos a hepatitis C-ről beszélni, illetve a kábítószer használatról? Nos, eltérés mutatnak a különböző országok Európában, de azt látjuk, hogy a kábítószer felhasználók, érintett felhasználók 30 aránya 30 és 80 százalék között van. Tudni kell, hogyha nem kapnak kezelést, akkor ebből 20-25 százalék pszichózisban fog szenvedni, körülbelül 10 százalék pedig májrákot kap. Ez természetesen költséggel jár a közösség számára, a társadalom számára, a nemzeti költségvetések számára. Van kezelési lehetőség. Mm, meg kell győződnünk arról, hogy ennek a költségeinek eleget, kell, eleget tudunk tenni. Azt kell, hogy mondjam, hogy az előző generációhoz képest megduplázódott, meg, ha, meg háromszorozódott az ára ennek a kezelésnek azonban itt végleges gyógyulásra van lehetőség. Ami pedig az ügynökség tevékenységét illeti, röviden, mivel kevés az időm, Gondolom emlékeznek arra, hogy szeptember 10-én a tavalyi évben, 2015-ben az MCDDA új igazgatójának választottak, illetve a rákövetkező héten meghallgatáson vettem itt részt, akkor elmondtam az ügynökség programját, bemutattam önöknek, most pedig örömmel számolok be arra, arról, hogy a tervezett program megvalósul, a legnagyobb prioritás ebben az évben az ügynökség teljesítményének a konszolidálása, illetve a megerősítése, és a belső audit szolgálattal való együttműködésünket is megerősítettük. Tudjuk, hogy ez az Európai Parlament számára prioritás. A hiányzó konkrét fellépéseket orvosoltuk, megpróbáltuk a tudományos szakértők, illetve az igazgató tanács érdekeit összeegyeztetni. Én is érdekekre vonatkozó nyilatkozatot tettem, még akkor is, hogyha ez nem kötelező. A 2025-ig nyúló stratégiánk elkészítése folyamatban van, remélem, hogy decemberig ezt el tudjuk fogadni. Hadd mondjam el, hogy nagyon pozitív volt az igazgató tanács első visszajelzése. Az igazgató tanács egyébként a csalásra vonatkozóan is politikát vázolt föl, a nemzetközi munkacsoport ajánlása alapján. És végül, de nem utolsó sorban két új tevékenységünk van. Októbertől kezdve a szakbizottság tagjai, illetve a parlament képviselői egy új figyelmeztető rendszer részvételében részvételére kapnak majd meghívást, amely a cannabis használatával kapcsolatos nagyon sok információ van az interneten fönt erről a témáról, de néha nagyon nehéz az objektív információt kiszűrni, illet, kiszűrni, illetve a tényeket, és nehéz külön választani a politikai érdekeket. Az ügynökség, az ügynökség célja az, hogy összehasonlítható tényszerű információt szolgáltasson, és ezért egy új, szol, egy új szolgálatot hozunk létre, egy új szolgáltatást. Aztán 2017-től az igazságügyi és belügyi ügynökségek hálózatához is csatlakozunk. És végül szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak az MCDD a rendeletének módosítására vonatkozó javaslatot. Az önök bizottsága mindig és nagyon nagy figyelemmel követi az új pszichoaktív anyagok fejlődését. Azt kell, hogy mondjam, hogy bár három évvel ezelőtt indult el a folyamat, a, az elején bizony gyermekcipőben jártunk, sok nehézségbe ütköztünk. Most azonban nagyon szoros volt az együttműködés a bizottság szolgálata, illetve az ügynökség között, nagyon örülünk ennek. Támogatjuk a rendelet korlátozott felülvizsgálatát. A delegáció a Liber delegáció látogatása alkalmával júliusban beszéltünk már erről. Lehet, hogy az ügynökség teljes mandátumát felül kell majd vizsgálni, de júliusban megállapodtunk abban, hogy először is vészhelyzetet, illetve egy azonnali felépésre van szükség az új pszichoaktív hatóanyagok terjedését, illetően most ezt az MCDDA koordinálja. Aztán 2018-ban majd a mandátumot is felülvizsgáljuk. Tehát még egyszer köszönöm szépen a támogatást, és a költségvetés növekedésre vonatkozó javaslat elég korlátozott, eléggé észszerűen kell eljárnunk, 2020-ig megpróbálunk megtenni minden tőlünk telhetőt, köszönjük itt a lehetőségeket. Aztán a kérdés nyitott marad majd a következő pénzügyi eh, perspektívára, pénzügyi keretre vonatkozóan. Majd beszélünk a mandátum felülvizsgálatáról. Lényeg az, hogy folyamatosan kívánjuk javítani az ügynökség teljesítményét és ez azt is jelenti, hogy ha szükség van, akkor további forrásokat kérünk, majd köszönöm, hogy meghallgatta. Köszönöm szépen. Pérmé úr úgy látom nem akar, illetve Pré úr nem akar beszélni, mert távozóban van ezek szerint. Can I just say before colleagues begin, I want to thank you. Minden esetre köszönöm szépen a beszámolót. a pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos ügyekkel foglalkozó kollégákból álló delegáció foglalkozik ezzel a kérdéssel. A monitoring központtal kapcsolatosan érdeklődők itt maradtak ezen a vitán, nem ez a leg nagyobb nyilvánosságot kapó része a munkánknak. Mindenesetre köszönöm annak, aki itt maradt erre a vitára, és önnek is köszönöm, és a munkatársainak. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a beszámolójának a színvonalát, és azt is, hogy eljött. Portugália a drogfelhasználás korlátozásának tekintetében úttörő. Ez a jelentés, amit most bemutatott, két adatot is említett, ezek ellent mondanak egymásnak. Egyrészt a becslést közölte a fecskendők osztásáról. Portugáliában van ebből a legkevesebb, tehát a legalacsonyabb a, ennek ellenére a legalacsonyabb nálunk az HIV előfordulása. Ezt az ellentmondást hogyan magyarázza? Hogyha az ember átolvassa a jelentést, többször is feltűnhet, feltűnhet, hogy hiányoznak az adatok bizonyos tagállamokból. A kérdésem a következő. Az véleménye szerint milyen intézkedéseket kellene vagy lehetne hozni, hogy az ügynökség jobban hozzáférjen adatokhoz? Köszönöm, Carlos. Anna Gomes következik, tessék. Köszönöm szépen. Uh, and I feel really privileged to have been... Köszönöm uh, a megfigyelőközpont képviselőjének, hogy eljött, és a múlt júliusi látogatásunk után ez még tanulságosabb volt, amit elmondott, hiszen nagyon sokat tanultunk az MCDDA-tól és ról, különösen arról, hogy milyen fontos szerepet kap az ügynökség, és milyen szakértelemre van szükség, hogy a bűnöldöző szervek valóban hathatósan tudjanak fellépni és lépést tudjanak tartani ezzel a vegyi a vegyi piacnak, vagy a vegyi fejlesztések haladásának. Ennek nagyon sok következménye van a kábítószer fogyasztásra, a kábítószer piacra. Teljesen egyetértek azzal, amit elmondott arról, hogy mennyire fontos a, rend, a szabályozást felül vizsgálni és konszolidálni a megfigyelőközpont mandátumát, és meg kell vizsgálnunk a költségvetés növelésének lehetőségét is, hiszen tudjuk, hogy milyen szintű szakértelmet igényel mindez, vagyis magasan képzett szakértőkre van szükség, és folyamatos frissítésre, folyamatosan egyeztetve a tagállamok bűnöző szerveivel, és persze a harmadik országokkal is. Én is részt vettem abban a delegációban, amely Kínába utazott tavaly, ahol is nagyon fontos téma volt ez, mert az új anyagok, az olyan kidolgozott vegyi anyagok és szintetikus drogok kanna lipidok és egyéb pszichoaktív szervek ázsiai, kínai laboratóriumokból származnak sok esetben. Elég csak egy kis aspektus megváltoztatni egy anyag összetételében, és utána már ismeretlen anyagról van szó. Éppen ezért fontos, hogy az MCDDA elvégezze ezt a munkát és persze erőforrásokra is szükség van hozzá. Kérdésem, tudna-e többet egyeztetni velünk, hogy mi is tájékozottabban tárgyalhassunk olyan országokkal, mint Kína például. Ők elismerték a látogatás során, hogy miről, milyen a helyzet de ők igazából mondták azt is, hogy ők igazából nem aggódnak emiatt, mert ők exportálják ezt, és mi fogyasztjuk. És ezen az attitűdön változtatni kell. Figyelembe kell azt is venni, hogy az internet is nagyon könnyen hozzáférhetővé tette. Um, I would also just uh, recall that uh, in the in the in the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 consumption and habits and market, but actually for other areas of our activity that have major implications for our own security. Thank you. Thank you. Maite Pagathagenda. Sí, muchísimas gracias, director. Eh, yo me quiero sumar a... Köszönöm szépen. Én is csatlakozom azokhoz, akik köszönetet mondtak a kollégáimmal, egyetértek el tekintetben. También que haya una serie de países que no den todos los és amilyen mutatókat és adatokat illeti, nagyon fontos, hiszen jó indikátorok nélkül nem tudunk jó értékelést, jó politikát folytatni. Ezért érdekes, hogy ez a kiválóság központ működjön. Tudjuk, hogy az olcsó sokszor nagyon sokba kerül, és tudjuk, hogy a kábítószer probléma milyen sok nehézséget okoz a, fiatalunk, a fiataljaink körében. Én ezért látom nagyon fontosnak az önök munkáját. És reméljük, hogy be is tudják tölteni ezt a küldetésüket. Szeretnénk hozzáférést kapni a korai figyelmeztetőjelzésekhez és adatokhoz, de persze eszközök nélkül, anyagi eszközök nélkül nem lehet munkát végezni, kiválóságra van szükség, és szeretnénk, ha tudnák folytatni ezt a munkát. Ami pedig a belső politikánkat életi, ez is nagyon fontos, hogy hogyan kezeljük a magán és állami intézményeket ezekben az időkben. Köszönöm szépen az ön munkáját, szeretném bíztatni további munkára, és majd a költségvetésben eh, a módosítók vitájánál mindenképpen figyelembe vesszük ezeket a tényezőket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Koráó úr. Köszönöm szépen és Gosda úrnak is köszönöm a bemutatóját. A Lisszabonba júliusban utazó küldöttségnek én is eh, tagja voltam. Sok munkát végzett az ügynökség, és ezt nagyon értékeljük. Teljesen egyetértek azzal, amit a kolléga mondott, az erőforrások rendelkezésre állásának fontosságáról, az új mutatók, eh, a jó mutatók létrehozásáról, és a kiválóság fenntartásáról. De van valami, ami nagyon egyetemen kiderül a jelentésből, hogy a kanabisz nagy részét teszi ki a piacnak. Én azt gondolom, hogy újra kellene gondolnunk ezt a politikát, és vitát kellene indítanunk a kanabisszal kapcsolatosan a parlamentben a kábítószerek elleni harcról eszmecserét, ami eddig kudarcot vallott. Szerintem eljött az ideje, hogy politikát váltsunk a kannabisszel és a könnyű drogokkal kapcsolatosan. Gondoljuk végig, hogy nincs -e itt az ideje a liberalizációnak vagy a legalizációnak. Igen, itt azt hiszem, hogy másféle cannabisról van szó. Tudom, hogy ez nagyon fontos kérdés. Kedves kollégák, még mielőtt visszaadom az igazgatónak a szót, van-e valakinek kérdése? Nincsen. Akkor köszönöm, és kérem, hogy válaszoljon a kérdések. Thank you, Chair. Thank you. Köszönöm szépen, köszönöm a kérdéseket. Az összes kérdést egyben fogom megválaszolni, mert több kérdésben is ugyanazok az elemek kerültek elő. Először is szeretnék köszönetet mondani a szakbizottság tagjainak, akik eh, ez alkalommal és korábban is ellátogattak a központba, mert ez egy jó lehetőség arra, hogy elmagyarázzuk azt, hogy mi munkánk hozzáadott értéke. Megpróbáljuk erősíteni ezt a kapcsolatot a, az információk eh, átadása információk létrehozása kapcsán. Ez a célja a mi eh, ügynökségünknek. A fő kérdés az indikátorokhoz kötődött, illetve ahhoz, hogy a tagállamok megadják az információkat. Különböző helyzeteket láthatunk. Az indikátorok egy része eh, periódikusan kerül begyűjtésre, tehát lehetséges, hogy egy adott évben nem volt új adat, egy vagy két országból, mert eh, a, az adatgyűjtés eh, periodikussága nem esett egybe a jelentéssel, vagy maga a ciklus megváltozott. El kell mondjam azt, hogy ami aggasztó néhány országban, az az általános helyzet a költségvetés kapcsán, nem csak az egészségügy kapcsán, de ott is. Ez az egyik aggály. A másik pedig az adatok minőségéhez kötődik, vagy az adatok lefedettségéhez eh, kötődik. A harmadik pont pedig a technikai tanulmány a nemzeti szint leírására alkalmas, viszont a módszertan miatt nem összehasonlítható más országokkal. És van még egy specifikus kérdés, amely az ellátási indikátorokhoz kötődik. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy néhány évvel ezelőtt az ünnepséget megbízták arra, hogy mérje fel a helyzetet és tegyen javaslatot arra, hogy hogyan lehetne ezeket az indikátorokat konszolidálni és javítani. Két különböző fajta álláspont volt, az egyik eh, ez még a nagy gazdasági válság előtt volt, 2008 előtt. A bizottság és a tagállamok ambiciózus álláspontot, javaslatot vártak, és emlékszem, hogy eh, akkoriban a belügyi igazságügyi főigazgatóság úgy gondolta, hogy ezt plusz költségvetés kell. Viszont a nagy gazdasági válság után amikor a végső konferencia volt, akkor a tagállamoknak az volt a véleménye, hogy mi akarjuk a javaslatot, de viszont nem akarunk egy eurót sem erre elkölteni nemzeti szinten, európai szinten ugyanez volt a helyzet, vagyis mi javítottuk az indikátorokkal kapcsolatos munkát, de ez azt jelentette, hogy ezen munka esetében az IMCD eh, munkatársaira támaszkodtunk, illetve az elérhető szakértőkre, vagyis a fejlődés üteme nem volt olyan gyorsan, ahogy azt szeret, nem volt olyan gyors, mint ahogy azt szerettük volna. Három-négy elem van a megközelítésünkben. Az első a támogatás, a módszertani támogatás, a tréning. A második a párbeszéd, és szeretném elmondani például azt, hogy májusban megragadtam a lehetőséget, és eh, részt vettem egy hivatalos látogatáson egy tagállamon, megvitathattam az EMCDD e számára a nem elérhető adatokat. A következő hónapokban lesz majd technikai ö, eh, találkozó, és megvizsgáljuk, hogy el lehetne ezt ö, eh, javítani. Svédország is meghívott eh, bennünket, hogy eh, beszéljünk a eh, drogokhoz kötöző halálozás sokat mutató indikátorokról. Van még két dolog. Először is mi nem tudjuk megismételni, vagy felhasználni ugyanazt a módszert, tant az ellátás indikátorok, a másikat pedig az epidemiológiai indikátorok esetében. Mi átalakítottuk a munkánkat, és végezetül ez az utolsó pont, amiért még korra úrnak válaszolnék. Úgy vélem, hogy úgy, mint az ügynökség igazgatója, hogyha nem akarjuk elveszíteni a tagállamok támogatását, és befektetését, akkor még jobban meg kell mutatni munkánk hozzáadott értékét, főként nemzeti szinten, és a stratégiánknak ez a fő célja. Korá úrnak válaszolva, és Korea úr is ezt kérdezte, először is Korea, Korea úr kérdésére válaszolok. Én nem tudom, hogy mi a pontos magyarázat, meg fogom kérdezni a munkatársaimat, de szerintem van egy elem, ha jól tudom, ez pedig az, hogy a HIV adatbázis, adatbázis az a HIV adatok Portugáliában már történelmileg magasan álltak. Ez nem azt jelenti, hogy a kockázati viselkedés ennyire fontossá vált volna, de ezt már még megvizsgálom, és pontos választ adok önnek, de úgy gondolom azt, hogy kisebb, vagy több, kevesebb, vagy több tűcsereprogram van, itt nem befolyásolta. Én tudom, hogy Portugáliában a kockázatos magatartás bizonyos mértékben javult a drogfogyasztók között, de mindenképpen majd még plusz információt küldök önnek. Koreó úr gondolhatja, hogy nem fog igen például mondani az ön kérdésére, viszont azt elmondhatom, hogy úgy vélem, hogy fontos az, hogy minden ügynökség semleges, objektív információt adjon arról, hogy mit történik a világ többi részén, például az USA-ban. Tehát pontosan ezért kezdtük meg októberben az új specifikus figyelmeztési rendszert. A másik elem, ez pedig a parlament szerepe és a nemzeti parlamentek szerepe. Én úgy gondolom, hogy amikor beszéltünk az év áprilisában New Yorkban, hogyha elérjük azt a helyzetet, hogy 15-20 USA állam már legalizálta a kannabiszt, ez kifoghatni a politikai vita szintjére, illetve a politikai opciók mérlegelésére, nem csak az EU-ban, de itt is. A Kolumbia elnöke New Yorkban azt mondta, hogy nagyon nehéz volt számára megmutatni e, azokat a gazdálkodókat, akik marihuánát termesztettek, míg az USA-ban néhány helyen ez legális volt. Tehát mindenképpen változni fog, vagy lehetséges módon változni fog Európában is a politika, de ez nem tőlem függ. Mi továbbra is eh, a vállaljuk a szerepünket, és megadjuk azokat az információkat, amelyekkel szolgálhatjuk az önök eh, vitáit. Elnök, köszönöm szépen. Egy kis hibát követtem el, mondja az elnök. Nem, adta meg a szót, nem adtam meg a szót az Európa Bizottságnak. Van még egy kis időnk, mert Makovej asszony még nem igazán érkezett meg a következő napi rendhez. Tehát kérem egy kicsit a türelmüket, hogy hallgassuk meg a bizottság véleményét is ezen napirendi ponttal kapcsolatban. Kérem a bizottságot, hogy egy nagyon rövid hozzászólást tegyenek, és az én hibám volt, nem adtam meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, semmi probléma nincs itt. Örömmel szólok most hozzá, és köszönjük az ügyes igazgatójának, hogy eljött ide, és a szakbizottságnak is, hogy megszervezték ezt a találkozót. Két pontom lenne. Az egyik az az, hogy valóban az Európai Bizottság, ahogy Alex is elmondta, egy új javaslatot fogadott el az Európai Bizottság augusztus 29-én, ennek a javaslatnak a célja az az, hogy megváltoztassuk az ügynökség jogi alapját azért, hogy az ügynökség jogi alapjába elhelyezzük a kockázatbecslést, illetve a korai figyelmeztetés rendszerét, ami nagyon fontos. Bizonyára tudják, hogy ez a javaslat egy kompromisszum része, amelyet a LIBE is támogatni tud, ha jól tudom, annak érdekében, hogy sikerüljön az NPS-a kapcsolatos új rendszert lezárni. Remélhetőleg a LIBE hamarosan foglalkozik ezzel a kérdéssel, és a parlament ezt majd támogatja. A javaslatnak fontos része a finanszírozási rész. Láthatják, hogy az Európai Bizottság három év óta először növekedést javasolt az EMCDD-nek, és ez egy milliót fog kitenni a jelenlegi pénzügyi terv maradék részére. Reméljük, hogy a parlament támogatni fogja, és ezt az Európai Bizottság támogatja ezt pénzügyi szempontból, és a drogpolitika nemzetközi vetülete. Nagyon fontos az, hogy két pillére van a kábítószerpolitikát, az EU, a másik pedig a nemzetközi vetület. Egyetértek Gomes asszonya, Kína fontos ebben a kérdésben, partnerünk a jövőben remélhetőleg, és eh, megfelelő párbeszédet kell folytatni a kábítószerekről Kínával. Kína nem úgy, eh, az ugyanazt eh, az álláspontot képvisel, mint az EU, ez ungázban nyilvánvalóvá vált, nehéz volt a párbeszéd, például a halálbüntetés jár a kábítószer büntettekért. Kína egy olyan ország, amely miatt, amelynek olyan jellemzői vannak, amely miatt az EU számára fontos tárgyalópartner, lesznek majd előkészítő tárgyalások is az NPS-szel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Thank you. Thank you again to members who stayed for this item. Köszönöm szépen. Nagyra értékeljük ezt a vitát. Köszönjük szépen a úr a jelentést, és jó pár költségvetési kérdés merült föl, amely, amelyekre részletesebb választ kértünk, vagy várunk, de ezekre majd visszatérhetünk. Majd köszönöm szépen még egyszer, hogy ilyen részletesen válaszolt ezzel a fontos témával kapcsolatos kérdésekre. Tisztelt kollégák, lépjünk tovább. Hatos napi rendi pont, amely az utolsó előtti. A vonatkozó adatbázisokban történő ellenőrzések megerősítése a külső határon. Monika Makovej, a jelentéstevő, és elmondja, hogy mi is a helyzet a téma kapcsán. Meg is adom a szót, tessék! Alex, I would like to remind, uh, every... Tisztelt kollégák, szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy ez a Schengeni határkódex módosítására vonatkozó anyag rendszeres ellenőrzést vezetnénk be bizonyos vonatkozó adatbázisokkal szemben, harmadik országokból érkezőkre vonatkozóan, illetve bizonyos Európai Uniós illetve Európai Uniós állampolgárok esetében is ez lenne érvényes. Egy politikai trialógusra került sor eddig, illetve nagyon sok technikai trialógusra, négy fő ellentmondásos politikai kérdés van előttünk. A tanács mostanáig egyáltalán nem akart elmozdulni ezekben a kérdésekben. Tehát blokkoló többséggel állunk szemben. Az első ilyen kérdés a derogáció a szárazföldi, tengeri, illetve légi határok ellenőrzésére vonatkozik. Ez benne volt a bizottsági szövegben. A LIBE által elfogadott anyag kitérne a légi kikötőkre is. A tanács meg kívánja tartani a bizottság szövegét, amelyben ez nem szerepelt, és a légi határokra nem akar derogációt adni. Ezért egy hat hónapos időszakot javasolnak, hogy a légi határok, illetve a légi kikötők megfelelően, megfelelő felszerelésekkel látják, el, lássák el magukat. Tehát a tanács most próbálja az álláspontját véglegesíteni. Aztán a második pont, a célzott ellenőrzésekre vonatkozó delegáció. A tanács egyetért a bizottság megközelítésével, melynek lényege a célzott ellenőrzés, amely bizonyos személyekre vonatkozó információkra épül, de csak akkor, amikor olyan forgalomról beszélünk, amely esetében a rendszeres ellenőrzés nem biztosítható, csak a célzott, tehát csak olyanokat ellenőriznének, akikkel kapcsolatban információval rendelkeznek. A Libe szövege általánoságban beszél arról, hogy célzott ellenőrzésekre akkor adna lehetőséget, amikor a szisztematikus ellenőrzésre nincs lehetőség. A harmadik pont a vonatkozó adatbázisok kérdése. A ügyében olyan szöveget fogadtunk el, amely a nemzeti adatbázisokra történő utalást már nem tartalmazza. A tanács követi a bizottság javaslatát, és nemzeti adatbázisokat is látni szeretne a Schengeni adatbázis mellett. És az utolsó, a lejárati záradék, a Libő Bizottságban egy módosítót fogadtunk, fogadtunk el, mely szerint ez a rendelet hatályba lépését követően 5 év múlva érvénytelen lenne, a tanács ezt ellenzi. Ezek miatt a kérdések miatt Némi előrelépés történt a politikai trialóguson, de nem kellő mértékű. Már most is késő az, hogy ezen a területen fellépjünk, tehát nem kielégítő a határok ellenőrzése, nagyon gyors fellépésre lenne szükség. Nos, erről ennyit. Elnök, igen, ez egy jó záró lenne. Monika Makovály. say. Yes, thank you. Thank you very much for that report. Elnök, köszönöm szépen ezt a jelentést, nagyra értékeljük az elvégzett munkát. Nem tudom, hogy az árnyék jelentéstevők közül kikér szót. A néppárti árnyék jelentéstevő, tessék. Uh, thank you. I would like to thank Mrs. McAvey Köszönöm szépen, Makovi asszonynak szeretnék köszönetet mondani, illetve a tanácsnak és a bizottságnak ezért a folyamatos konstruktív együttműködésért több alkalommal technikai szinten és politikai trialógus szintjén is megtartottuk ezeket az egyeztetéseket, és vannak technikai és koncepcióbeli különbségek közöttünk, például, hogy mi a különbség tétel olyan határok között, ahol be kell vezetni az ellenőrzést, hogyan használjuk az adatbázisokat. Vannak az előrelépésnek jelei, de azért hangsúlyozni kell, hogy konszenzuson alapuló megoldásra van szükség minél hamarabb. A legfontosabb szempont az állampolgárok biztonsága és a külső határok hatékony védelme. Az EPP számára a cél, hogy olyan megoldást támogassunk, amely rövid távon is már megoldást jelent. Az EPP ebben az irányban dolgozik, ezért megfelelő válaszra van szükség. Remélem, hogy nem sokára olyan megoldást találunk, megállapodást, amely a tovább lépést segíti. Köszönöm. Van-e további árnyék előadó vagy kolléga, aki szólni szeretne? Ha nem, akkor köszönöm szépen Mekovei asszonynak. Még egy dolgot szeretnék mondani. With my colleague uh, that it's a matter of urgency and uh, Valóban sürgető ez az ügy. Reménykedtem, hogy még az ünnepek előtt, illetve a szabadságok előtt el, tudtuk, fog, el tudjuk fogadni ezt. Minden esetre Nagyon hasznos volna, hogyha lehetne fogadni ezt a rendeletet, hiszen az állampolgárok biztonsága szempontjából nagyon lényeges. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm, hogy erről beszámolt. Nézzük a hetedik napi rendi pontot, az Európai Határ és Parti Őrség ügyét. Az EPP koordinátor Monika kiváló, nem is tettem fel a kérdést, mégis válaszolt. Artis Prablix eh, az előadó, de az EPP koordinátor Monika Holmeyer vállalta, hogy beszámol erről. Ez a 231-es korrigendumból származik. Szavaztunk a szövegről, emlékeztetőként elmondom júliusban, közvetlenül a trialógus tárgyalások lezárta után. Perbix úr, az előadó nem tudott ma eljönni, de Holmeyer asszony nagyon kedvesen vállalta, hogy beszámol az ügyről, itt is van, úgyhogy most megadom a szót. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen, kedves kollégák! Átrész Pabriz um, üdvözli mindannyiukat, de sajnálatos módon nem tud itt lenni, ezért engem ért az a megtiszteltetés, hogy elolvassam az információit. Először is a jelentéstevő szeretne az árnyék jelentéstevőknek, tanácsadóknak, a titkárságnak, illetve a nyelvész jogászoknak köszönetet mondani a segítségükért. Minden szem minket figyel, és mindannyian nagy nyomás alatt dolgoztunk, annak érdekében, hogy időben elkészüljön ez a javaslat. Ahogy tudjuk, július 6-án az Európai Parlament megszavazta az Európai Part és Határügynökséget, viszont amiatt, hogy ez a dokumentum nagyon is sürgető, csak a politikai szövegről szavaztunk. Ez általános gyakorlat akkor, amikor túlságosan rövid a rendelkezésre álló idő ahhoz, hogy a, a jogi vizsgátnak alávessék a szöveget. A jogásznyelvészek keményen dolgoztak azon, hogy átnézzék a szöveget és javítsák jogilag. A jelentéstevő elégedett a nyelvész jogászok munkájával, és úgy gondoljuk, hogy ez megfelel a politikai megállapodásnak is. Most már a bizottságtól függ az, hogy gyorsan megkezdődjön a munka, és elkülönítsék az emberi logisztikai erőforrásokat, de a tagállamoktól is függ az, hogy teljesítsék kötelezettségvállalásaikat. Hát ennyit üzent Artis Pabris kollégánk, és még egyszer szeretnék kollégának köszönetet mondani, akik segítették a munkánkat minden résztvevőnek és a titkárságnak is. Köszönöm, Mónika, és köszönöm, hogy elmondta ezt a nagyon fontos pontot. The following, um, text and get it on record. Uh, Minden esetre a jegyzőkönyvbe vesszük ezt a szöveget, és Monika felszólalása után ki kell jelentenem, hogyha nincsen ellenvetés, akkor a korrigendum, amit ma bemutattunk, kijavította a hibákat, és jelenteni fogom ezt a plenáris szolgálatnak. És a jövő héten uh, a megfelelő szabály alapján a napirendre kerül majd ez a korrigendum. Szeptember 14-én lesz a szavazást, és valószínűleg ugyanezen a napon fogjuk, fogják aláírni ezt. Jövő héten a plenárison, tehát erre visszatérünk, ezt a jegyzőkönyv kedvéért el kellett mondanom. For that announcement, that's the conclusion of... És akkor köszönöm, Monika, a hetes pontot le is zárt. Go to point eight, which is any other... Nyolcadik pont egyéb eh, napirendi témák, hogyha ilyen nincs, akkor bejelentem, ez a 9. pont, 12-én 7 órakor, este 7 órakor fogjuk mm, folytatni a munkát a következő ülésen. Julian Kinget, az biztonsági ügyekre kinevezett biztos erőtet fogjuk meghallgatni. Köszönöm szépen mindenkinek!